Bonjour à tous. Je commencerai par quelques... Kezdjük a szavazást. Először is néhány eh, bejelentésem van. Kérek mindenkit, hogy csendben foglaljon helyet. A Szocialista és Demokrata frakciótól kaptam a parlamenti bizottságos delegációk eh, kinevezésére egy kérdést, és eh, ez szerepelni fog majd a jegyzőkönyvben, hogyha a jegyzőkönyv elfogadásáig nem érkezik ellenvetés ezekkel a kinevezésekkel kapcsolatban, úgy kinevezéseket elfogadottnak tekintjük. Az IMCO és az ECON szakbizottságok három módosítót nyújtottak be a parlamenti szöveghez. Az EKON szakbizottság három módosítását kíséri egy-egy nyilatkozat, és ezek a módosítások a Science on Direct weboldalán követhetőek, olvashatóak nyilatkozatok szövegét és magukat a módosításokat pedig eh, szintén közé tezzük a jegyzőkönyvben a 216-os cikke 4-es bekezdése értelmében ezeket a módosításokat és nyilatkozatokat eh, elfogadottnak tekintjük, kivéve, hogyha 24 órával a beérkezése után eh, a politikai frakció vagy 40 képviselő ellenzi az ensz kapcsolatos résszel jelentést elfogadottnak tekintjük, mert nem érkezett be ezzel kapcsolatban ellenvetés. Áttérünk tehát a szavazásra egyszerűsített eljárás keretében 138-as cikkely értelmében a DOD jelentés az első ki van mellette, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, kér elnézést a levezető elnök, megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Még mindig meg van nyitva a szavazás, mondja az elnök, akkor most zárom le a szavazást, elfogadva. Nous passons maintenant, l'ordre du jour appelle le vote également selon la même procédure. Wikström asszony jelentése a következő. Jacek Algér Külszki mentelmi jogával kapcsolatban mellette ki van, ellene kitartózkodik, elfogadva. A következő, ugyanilyen eljárás értelmében, Stojanov úr jelentés, mentelmi jog felfüggesztése, Margorzata Handlik képviselő esetében mellette ki van, ellene kitartózkodék elfogadva. Lichtenberger asszony jelentése a következő, Alexander Alvaro parlamenti jogának felfüggesztésére mellette ki van, ellene kitartózkodik, elfogadva. Áttérünk Ramon úr jelentésére, Európai Fogyasztók új politikai stratégiája, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő Zievka úr jelentése költségmentesség a határokon átnyúló vonatkozó polgári és kereskedelmi jogviták esetében. Ki van mellette? ellene kitartózkodik elfogadva. Következik ajánlás második olvasatra Jürgen Krajcman jelentése, szellemi tulajdonjogok vámhatóság érvényesítése. Nem érkezett be módosító, tehát a tanácsi álláspontot ezzel elfogadottnak tekintjük. A következő a szintén ajánlás második olvasatra a csöcsömök és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerek, a hatos módosított visszavonták, ez rész asszony jelentése. Egyes módosító, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva Hármas módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva négyes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva Ötös módosító, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Nem sikerült egyetlen módosítót se elfogadni, éppen ezért a tanács álláspontját tekintjük elfogadottnak. A következő Morán Satyi asszony jelentése munkavállalók fizikai tényezők hatásával keletkező kockázatoknak expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimum követelményének 38-as módosító mellett ki van, ellene kitartózkodik, elfogadva. A módosított javaslat mellett ki van, ellene, kitartózkodik, elfogadva. Az állásfoglalási indítványról szavazunk, megnyitom a szavazás, név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást, elfogadva. A következő Dottasszony jelentés a tőkehal állományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv. Blogban kezdjük a módosítókat. 19 módosító a PES részéről mellette ki van. Ellene nem világos, éppen ezért név szerinti szavazást kérek, megnyitom a szavazást a 19 szakbizottsági módosítóról. Ellenőrizzük. Nagy többséggel elfogadva. Hetes módosító mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es. Rendben, ellenőrizzük a 7-es módosítóról a szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 17-es módosító, tegyék fel láthatónak karjukat, mellette ki van. Ellene kitartózkodik, elutasítva a módosított társfoglalási indítványról. Rendben, rendben, mondja az elnök asszony, a 17-esről megnyitom a név szerinti elektronikus szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A módosított javaslat mellett ki van, ellene, kitartózkodik, elfogadva. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Még mindig nyitva van a szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Áttérünk Jakolin úr jelentésre szervezett bűnözés, korrupció, pénzmosás. Hármas bekezdés az eredeti szövegben, három részben szavazunk, első rész mellett ki van, ellene, kitartózkodik, elfogadva a második rész mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva a harmadik rész mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadva. Hetes módosító mellett ki van, ellene, kitartózkodik, elfogadva. Kilences módosító mellett ki van, ellenőrizni szeretnék a hetest, mondja az elnök rendben, akkor megnyitom a hetesről a név szerinti elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva 9-es módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadva, 8-as módosító mellett ki van, ellene, kitartózkodik, elutasítva, de nem világos, tehát megnyitom a név szerinti szavazást a 8-as módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Eltérünk a 19-es bekezdése mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elutasítva. 21-es módosító, 4-es módosító mellett. Ki van a négyes módosító mellett. Ellene tartózkodás elfogadva. Kilences módosító mellett. Ellene kitartózkodik elfogadva. Tízes módosító mellette. Ellene kitartózkodik elfogadva. Az eredeti szöveg első rész mellett ki van ellene kitartózkodik elfogadva. Második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, nagy többséggel elfogadva. A harmadik rész szintén név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 43-as bekezdés, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az 53-as bekezdés után egyes módosító mellett ki van. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 55-ös bekezdésnél eredeti szöveg két részben első rész mellette, második ki van ellene, javítja meg az elnök, kitartózkodik, elfogadva, második rész mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 58-as eredeti rész mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene kitartózkodik elutasítva. 62-es bekezdés név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 68-as bekezdés több részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogad, a második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogad, a harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 70-es bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 80-as bekezdés. Eredeti szöveg két részben. Első rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 93-as bekezdés két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 93-as bekezdés három két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogad, a második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 96-as bekezdés két részben első rész mellette, második rész, illetve ellen, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva ellenőrizhetjük. Nekem nyilvánvalónak tűnt, de megnyitom a név szerinti szavazást a 96-os második részéről. Elfogadva. Nem, elutasítva, javítja magát az elnök. 98-as bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 99 első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 101-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos módosító mellette, a hatos mellett kívánt tegye fel a kezét, ellene, tartózkodás nem világos. Ellenőrizzük a hatos módosítóról. Megnyitom a név szerinti elektronikus szavazást. Le vote Lezárom a szavazást. Elutasítva. 106-os név szavazás, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 107-es mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 108-as két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 112-es nézszinti szavazásra nyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 124 mellettem. Ellene. Kitartózkodik. Elutasítva. 126 két részben első rész mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogad a második rész mellettem. Ellene. Tartózkodás elfogadva, 127-es nem, ellenőrizzük a 126-os második részét, megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást, elutasítva. 127-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 128-as név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 129-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 130-as bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 133-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 135 mellette. Ellene tartózkodás elfogadás, 139 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 140-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 141 40, név szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 144-es mellette, ellene, kitartózkodik elfogadva, hármas revidiált formában mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni szeretnék a hármas módosítót, módosított formájában? Rendben, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. P Preambulum bekezdés, megnyitom a szavazás név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást, elutasítva. BH preambulum bekezdés, első rész, megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész tegye fel a kezét, aki mellette van, ellene, tartózkodás elfogadva, BK preambulum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, nem világos, ellenőrizzük a második részről, megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. BL preambulum bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, kitartózkodik elfogadva, BP névszerinti szavazás, megnyitom a névszerinti szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Az állásfoglalási indítvány mellett ki van, ellene, kitartózkodik, elfogadva. Jakolin úr szót kér, parancsoljon. Monsieur Jacolino, állj Monsieur Jacolino, vous avez la parole. Parancsoljon, Jacolino úr, öné a szó. Ah, ça ne marche pas. Régis. Nem működik a rendszer. Úgy tűnik, hogyha nem működik az ön mikrofonja, kérjük válassza a mellette levőt. Ah, voilà. Oh, finalmente. Na végre, na végre. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik lehetővé tették a Krim szakbizottságban, hogy létrejöjjön ez a jelentés, nagyon fontos anyagról van szó, az összes frakció működött ebben. Nos, a bizottságnak és a tagállamoknak az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon komoly munkája lesz. Októberben fogjuk a végső jelentést elkészíteni és végre úgy tűnik, hogy most már látható az egy, egységes Európa eredménye. Köszönöm. Köszönöm, Jakulino úr. Felfüggesztjük 12 óra 30-ig a szavazást.